azon, amit elutasítottunk, illetve a jogi szakbizottsághoz utasítottunk. Ezen kívül Renatus Szorú egy kérelmet nyújtott be, és ezzel gyakorlatilag leköszönt május 10